idején egy egész társadalom összefoghat, elfogadhat egy megállapodást, és szembenézhet a jövővel, és Spanyolország erős orrása, országa válhat. Köszönöm, lezárom ezt a napi rendi pontot, lezárom a mai ülést. A következő ülés holnap, csütörtökön, február 3-án 9 óratól kerül megrendezésre. A parlament websájtján meghallgatható Lezárom ezt az ülés, és remélem